Allora iniziamo. Akkor elkezdjük az ülést. Megkezdjük a mai ülésünket, és elnézést kérünk a késésért. Elnézést kérünk, kérünk azért, hogy később kezdünk, de fennállt az a veszély, hogy egyáltalán nem tudjuk megtartani az ülést, mert nem volt itt minden tolmács, de úgy tűnik, hogy most minden tolmács megérkezett, és el is kezdhetjük a munkát a tolmácsok máshol dolgoztak, nem azért nem voltak itt, mert nem akartak itt lenni. Van egy látogatai csoport Magyarországról, nagy szeretettel üdvözlöm a magyar delegációt itt az Agri Bizottságban, és ha megengedik, mindjárt el is fogadjuk a napirend tervezetet, ha csak nem van valakinek ellenvetése. Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintem. A napirend jóvá hagyása után a legutóbbi ülés jegyzőkönyvére vonatkozóan, ha az ülés végéig nem lesz megjegyzés, abból indulok ki, hogy a jegyzőkönyvet is jóvá hagyjuk. Aztán a mai ülésről az interneten keresztül is nyomon követhetik a bizottságunkat, tehát közvetítésre kerül. Aztán szavazni fogunk. A fejlődő országok élelmezés biztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai keretet. A vélemény készítője Mark Tarabella. Azt mondanám, hogy mindjárt kezdjük meg a ö, szavazás, pedig Mark szót ké, akkor kap. Utána szavazunk. Elnök úr, nem fogom szaporítani a szót, de köszönöm szépen a különböző árnyék előadóknak a gyümölcsöző együttműködést, azt gondolom, hogy kiváló, pontosabban hat kompromisszumos indítványt hoztunk létre, és több módosítás van, és szeretném üdvözölni azoknak a munkáját, üdvözlöm persze a kollégákat, köszönöm mindenkinek a munkáját, és üdvözlöm a munkatársakat, Maria Paula de Arancsarészt, Gunarocit és másokat. Nagyon sokan dolgoztak, segítettek bennünket, kiváló volt az együttműködés, szeretném elmondani azt is, hogy a szavazó listán elég hosszú a szavazó lista, hiszen ez egy vélemény. A DEVE bizottságnak készítettük a véleményünket, erős üzenetet kívántuk megfogalmazni, de Szilvesztrész kollégám beszél majd. Van egy még erősebb üzenet, amelyet közvetíteni szeretne. Az eljárásról is fogok szólni, és az időzítésről. Persze meg kell tudni állni, nem lehet a végtelenségig kúszni ezt az egész folyamatot. Ami fontos, nagyon erős üzenetet szeretnénk közvetíteni. Nagyon sok kolléga, nagyon sok módosítót készítek. Üdvözlök Patrao Neves asszonynak, de Szila asszonynak is gratulálok. Van, amikor egy mínusz tettem a módosítók elé, nem azért, mert ellenzem a módosítót, hanem esetleg egy picit megosztott a vélemény ezzel módosítóval. Az a fontos, hogy erős gondolatokat, erős üzenetet fogalmazzunk meg és közvetítsünk a közülemény felé. Nagyon sok mindent el tudok fogadni, azt gondolom, hogy nem szabad felvizezni azt az üzenetet, amelyet az adhok fele bizottságnak kívánunk közvetíteni. Tehát vannak mínuszjelek, mint említettem, a mínuszjel nem azt jelenti, hogy az módosító ellen vagyok, hanem azt szeretném, hogy nagyon is tömör, velős legyen a vélemény. Most ezért van az, hogy néhány módosító mellé mínusz jelet tettem, ahol úgy gondoltam, hogy a módosító felhigította volna az üzenetet. Köszönöm szépen az összes kollégának, aki módosítókat nyújtott be, akik hozzájárultak a vélemény készítéséhez egy véleménytervezet kapcsán nagyon sok tapasztalatcserére, véleménycserére került sor. Elnök úr, meg is állnék itt, nem beszélni többet. Köszönöm szépen, Márk. Most pedig azonnal neki látunk a szavazásnak. Jó, akkor megkezdjük a szavazást. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Jó akkor figyelembe vesszük azt, hogy Kapola Santos úr nem hozta magával a szavazókártyáját. Most az egyesre kezdjük, egyes módosítóval. Részenkéti szavazás három rész. Egyes rész. Egy per egyes. A szavazást megnyitom. Egy per egyesről tehát. A szavazást bezárom. Elfogadva. Most pedig a második rész, egy per kettes, a szavazás megnyitom. A szavazást bezárom. Második rész el is elfogadtuk, most pedig az 1 per 3-asról nyitom meg a szavazást. A szavazást lezárom, elutasítva. Most pedig a kettes, Szilveszris Levia, a szavazás. Megnyitom a kettes módosítóról. A szavazás lezárom. Elfogadva. Hármas módosító. Több részben, pontosan kettő részben, három per egyesről megnyitom a szavazást. A szavazás lezárom. Elutasítva. Most pedig a második részről, 3 per 2-esről a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Ötös. Nem. Ötös módosító, nem? A négyes okafogyottá válik, az ötös és hatos. Hatos módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom a hatosról. Elutasítva. Egy pillanat. Elnézést, mondja az elnök, Elnézést kérek, az ötös módosítóról, Jegle asszony módosítójáról mégis szavazunk. Megnyitom tehát a szavazást az ötös módosítóról. A szavazást lezárom. Elfogadva. Az ötös meg volt, a hatos meg volt, most jön a hetes módosító. A szavazás megnyitom. E, volt kolléga módosítója a hetesről. Szavazunk, a szavazás lezárom. Elutasítva. A nyolcasról nyitom meg a szavazást. Nyolcas módosító következik tehát. A szavazást lezárom. Elfogadva. Most pedig a tízes módosító következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. 11-es módosító. A 11-es módosítóról megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. Most következik az egyes számú kompromisszumos indítvány. A szavazást megnyitom. Az egyes kompromisszumról lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es első rész. 19-es módosító első része. A szavazást megnyitom, lezárom, elfogadva. Aztán következik a 19 per 2-es. A szavazást megnyitom, 19 per 2-es. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Most pedig a 21-es módosító. Patreon neves kolléga módosítója, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A 21-est elfogadtuk. A 22-es módosító, a szavazást megnyitom. 22-esről. A szavazást lezárom, elutasítva. Most pedig a 24-esről. Két részben szavazunk. A 24 per 1-esről megnyitom a szavazást. 24-1. A szavazást lezárom. Elfogadva. Most pedig a 24 per 2-es következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Most pedig a 25-ösről megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. 26-os módosító. A szavazás megnyitom a 26-osról. A szavazást lezárom, elfogadva. 27-es. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig 29-esről nyitom meg a szavazást. A szavazást megnyitom. 29-esről lezártam a szavazást, el is fogadtuk a 29-est. 30-as módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadva. Most pedig Következik a kettes kompromisszumos indítvány. A kettes kompromisszumról megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, elfogadva. Most pedig a 36-osról elnézést egy pillanatra, mondja az elnök. Elnézést, mondja az elnök újfent. Nem, a 39-es Gladfelder úr módosítójáról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Most a 45-ös módosító. A szavazást megnyitom a 45-ösről. Elutasítva. Most következik a hármas kompromisszum. Az első részre szavazunk, kompromisszum 3-as, kompromisszum per 1, a szavazás bezárom. A 3-as kompromisszum első részét elfogadtuk, most pedig a második részről szavazunk. Tehát 3-as kompromisszum per 2, a szavazás lezárom, elfogadva. Nagyon jó, helyes. Most pedig szavazzunk az 55-ösről. A szavazást megnyitom az 55-ös Nikulescu módosítóról. A szavazást bezárom. Nagy az izgalom, elutasítva. Jó, most pedig a négyes kompromisszum következik. Szavazunk a négyesről. Pillanat, mondja az elnök. Most kíván hozzászólni, kedves kolléga? Kérdezi az elnök. Most vagy később? Először szavazzunk, javasolja az elnök. Jó, megnyitom a szavazást, tehát a négyes kompromisszumról. A szavazás folyamatban van. A szavazást lezárom. A négyes kompromisszumról van szó, és elfogadtuk. Most pedig Szilveszrész kolléga kapja meg a szó szóbeli módosítójához. Elnézést kérek, elnök úr, hogy a szobeli módosítómat most terjesztem elő. Nagyon sok preambulum bekezdés arra ösztökélt, hogy ezt a módosítót előterjesszem. Ebben a szobeli módosítóban egy változást javasolnék a kompromisszum második része helyett Mindenki megkapta talán, ha nem, akkor felolvasom, milyen logika rejlik ezen módosító mögött. Arról van szó, garantálni szeretném azt, hogy minden segélyprogram a fejlődő országok számára valóban azt a célt szolgálja, hogy az agrár termelésben elősegítse az energiahatékonyságot az agrárágazatban tehát. Nagyon fontos az, hogy a megújuló energiákat kiemelten kezeljük. Miért is van erre szükség? Amikor katolikus önkéntes szervezetekben dolgoztam, mindig is említettem. Pénzt gyűjtöttünk annak érdekében, hogy kutakat tudjunk ásni a hátrányos helyzetű agrárterületeken, de aztán az a helyzet, hogy az energiaköltségek amelyek ahhoz kellenek, hogy a motorokat, a szivattyukat mozgatni tudjuk. Egyszerűen annyira költségesek voltak a szivattyúk, hogy hiába ástuk meg a kutat, nem tudták használni. Nagyon fontos tehát az energiahatékonyság, a megújuló energiák bevonása az agrár ágazatban is. És azt gondolom, hogy ezzel valóban döntő módon tudnánk az önellátáshoz hozzájárulni, illetve az élelmezés biztonsághoz. Erről van szó ebben a jelentésben is, elnök. Köszönöm szépen, de szervészrész úr. A jelentés tevő úr kér szót, Mark Tarabella úr, tessék. A gond ezzel a módosítóval nem a tartalom. Túl megy a kompromisszumon, ez így van a kompromisszumon nem tudtunk többet elérni. Személyesen azt gondolom, nem ellenzem az alapot, a forma a probléma. Szilvesztrész Eod úr, Heusling, Ashworth és Fontana kollégák hozták létre a négyes kompromisszumot. Ma fél egykor kaptam ezt a szobeli módosítót, nem akartam fölvenni a kapcsolatot többi kollégával az utolsó pillanatban hiszen nem lehetett volna garantálni, hogy a négyes kompromisszumot így módon módosítva mindenki elfogadná. Tehát engem alapvetően meggyőz az alapelve ennek a módosítónak, de szerintem a jövőben az ilyen módosító, tehát nagyon jó ügyben jár el, kedves kolléga, de hát időben kell benyújtani az ilyen módosítót. Hát ugye 14 órakor találkoztunk, és ön fél egykor jelentette be, hogy ezt a módosítót be kívánja nyújtani. Előbb kellett volna, kedves kolléga. Elnök, az a baj, Márk. Figyelj csak, az a probléma, hogy ha te ezt támogatod, akkor szavazunk róla, de ha ellene vagy, ellene vagy, akkor nem tudunk. Te ellene vagy, hogy mellette? Hát említettem, szerintem szavazunk róla, mert a módosító tartalmával egyetértek. Én csak az eljárásokkal kapcsolatban tettem megjegyzést. Nem lehet így dolgozni a utolsó percben jön valaki egy nagyon jó gondolata persze, de hát utolsó percben csak ezt akartam emlni, az eljárás nem elfogadható. Szerintem szavazunk róla, mondja Bella, a jelentés készítője. Jó, akkor szavazunk a szóbeli módosítóról, amely most bemutatásra került Szilvesztris úr által. És Természetesen Tarabella úr javaslatát is követjük, tehát szavazunk a szóbalíról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Most pedig a következő, amiről szavazunk, az a 61-es, Patraun neves módosító. Megnyitom a 61-esről a szavazást. Lezárom a szavazást a 61-esről. Elfogadtuk. Andiamo adesso al voto l'emendamento 62. Akkor 62-es első része. Megnyitom a szavazást. Tehát 62-es első része. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 64-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ça, c'est Oui. Emendamento 77. 77-es jegle módosító. Megnyitom a jegle módosító első részéről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77, második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetvennyolcas. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 79. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 80-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 81-es. Gladfelder módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig Szilvesztri szúré a szó, hogy megmagyarázza a szóbeli módosítót a 82-esről. Szilvesztri szúr. Köszönöm. Lavia úr nincs itt, azért én szólok helyette. A módosítóba beleillesztettük azt, hogy szükségesnek ítéljük, hogy fenntartsuk a tárgyalási hatás köröket. Sajnos az előadó nagyon gyorsan olvas az írott szöveget, tolmácsolhatatlan. Io penso che possa trovare questo concetto ampio accoglimento da parte della... Mindenki előtt ott van írásban, mondja az előadó. Ah, devo parlare... Too fast. Eh, era soltanto un problema di traduzione. Ah. Az elnök közli az előadóval, hogy túl gyorsan beszélt. Tehát most akkor szavazunk a 82-esről. Lavia úr módosítója, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 83-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumos. Az első része. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második része a hatos kompromisszumosnak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 84-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 85-ös, két részben szavazunk róla. Tehát a 85-ösnek az első részéről szavazunk. Patron neves módosító, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Eh, chiedo scusa, accolto, accolto. Elnézésüket kérem, mondja az elnök. Az első részt nem utasítottuk el, hanem elfogadtuk. Tehát most a második részről szavazunk, 85-ös módosító második része. És úgy látom, hogy elfogadtuk. Most pedig Adesso andiamo all'emendamento 87. Most pedig folytatjuk a 87-essel. 87-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 88-as, megnyitom. Adottato. Andiamo all'emendamento. Elfogadtuk. 89-es, megnyitom. Lezárom. Úgy tűnik elfogadtuk. 90-es. Megnyitom. Megnyitom a 90-esről szavazást. El, lezárom, elutasítottuk. 91-es Patra neves, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es, 54-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 92-es első része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 92-es második része. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 93-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig Nem, javítja magát az elnök, a végső szavazás következik a teljes dokumentumról. Megnyitom a szavazást a teljes módosított szövegről. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Gratulálok Tarabella úrnak. Grazie, L'onorevole Silvestris Osi. Köszönöm szépen Szilvesztre úrnak is. Folytatjuk is a munkát az ötödik napi rendi ponttal. Remélem valamennyien felkészültek. Fehérje hiány az Európai Unióban. Hogyan oldható meg a régóta fennálló probléma? Martin Heisling a jelentés készítője. Saját kezdeményezésű véleményről van szó és lényegében arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy intézkedésekre és eszközökre van szükség annak érdekében, hogy a fehérje termelést növeljük, támogassuk, és ezt jogos, jogalkotóként kell kézbe venni a kap reformja kapcsán. Hajszlink úr, parancsoljon! Elnök úr, hölgyem és uraim! Örömmel szolgál, hogy ilyen sokan maradtak a szavazás után mert valóban egy fontos jelentésről van itt szó, amely természetesen összefügg az új közös mezőgazdasági politikával, a kappal is. Ez egy régóra, régóta fennáll a probléma, a cím is erre utal, de azt kell látnunk, hogy élesedett ez a probléma az elmúlt években, inkább mint sem javult volna. Vagyis azt mondhatjuk, hogy mintegy 30%-os csökkenést láttunk a termelésben, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdasági területek mindössze 3%-át vették ilyen fehérje növényekkel. Ez nagyon kevés, és hát egyes ország, mint Németországban ez még kevesebb, 1% körül van. Ez persze oda vezet, hogy sok növényi fehérjét importálnunk kell, ami azt jelenti, hogy mindegy 80%-ban importfüggőkké váltunk és ha átszámítjuk, akkor azt jelenti, hogy 20 millió hektárról beszélünk, ahol fehérjét termesztenek az Európai Unión kívül. Erre mi rá vagyok utalva, hogy ők odakint termesztenek az EU-n kívül. Ez azt jelenti, hogy nagyon importfüggőkké váltunk a termelésben, a mezőgazdasági termelésben, és ez azt is jelenti, hogy sérülékenyek vagyunk és gyakran nem az első helyen vagyunk a vásárlók között, hanem egyre nagyobb a verseny a kínaiakkal, például a beszerzésnél, és ez komoly instabilitáshoz is vezethet akár. Természetesen megvannak a történelmi okai annak, hogy itt Európában miért alakult ki ez a hiány. Ez összefügg a kereskedelmi megállapodásokkal, például a GATT-ra szeretném felni a figyelmet, vagy a Playhouse megállapodásra, szeretném felhívni a figyelmet, ez nagyban összefüggött Európa fehérje ellátásával, a gabona termelésünket a fehérje termelés kárára módosítottuk. Hát persze mondhatjuk most azt, hogy ez egy gond, miért gond ez. Én azt mondom, hogy ez egy hosszú távon egy nagyon komoly probléma. Tudnélik, egy egész kultúrát veszítünk el a termesztésben és minél inkább csökken az ilyen fehérje termesztés, annál inkább elveszítjük a know-how-t, nem tudunk egyszerűen rendesen termelni Európában fehérje növényeket. Tudni hogy egy adott arányra szükség van a fehérje termesztésben, hogy megfelelő vetőmagot lehessen előállítani, és egyszerűen a helyi szinten elvész ez a tudás, amire szükség van ezzel szembe kell szállnunk, ezzel a folyamattal, hanem akarjuk az utolsó részt is elveszíteni ezen a területen. És a vetőmag területen és a, tennünk kell valamit, hogy új növényeket fejlesztenek ki ezen a területen. Hogyha most ezt az agrárreform keretében vizsgáljuk, akkor milyen jelentősége van ennek a fehérje növénytermesztésnek. Ez természetesen nagyon jól összefügg az új célokkal az agrárpolitika területén. Olyan növényekről beszélünk, amelyek egy jövőbeli harmonizáltabb környezetvédő mezőgazdaságnak eleget tesznek ez akár 100, milli, 100 mg nitrogén kerül a talajba, ez egy ásványi trágyázás ilyen esetben végül is széndiokszidot köt meg ez a módszer, és ez ahhoz is vezet, hogy kevesebb energiát használ fel a mezőgazdaság. Ezzel tisztában kell lennünk az agrárreform folyamán, Éppen ezért ezeket az aspektusokat látnunk kell. Nem csak arról van szó, hogy önellátók akarunk lenni, sokkal többről van szó. Ezeket a pontokat a jövőbeli reform során figyelembe kell venni, hogy a pozitív hatások is jelentkeznek a klímaváltozás kapcsán, és a fenntartható mezőgazdaságnak is jót tesz ez. Nyilván vannak problémák is, amikor hüvelyeseket alkalmaznak, a takarmányozásban a szójának vannak előnyei, persze, de tárolni kell, raktározni kell ezeket a dolgokat, intézkedéseket kell hozni a takarmány készítők számára, mert azoknak késznek kell lenniük arra, hogy alkalmazzanak ilyen takarmányt, feldolgozzák ezt a fajta takarmányt, és azt hiszem, hogy enyhe nyomást kell gyakorolnunk ebbe az irányba, hogy ezt meg is tegyék, amit elvárunk. Van még egy szója potenciálunk a termesztés területén itt Európában, ezt nem szabad elhanyagolni. Azt gondolom az elmúlt években, például Ausztria meglehetősen ügyes volt, elterjesztették a termesztés és ezt támogatni kell máshol is. Persze vannak más tagállamok is, ahol a 68 cikk eh, alkalmazása komoly fejlődéshez vezetett a hüvelyesek termesztése területén Franciaországot tudom kiemelni, és eh, azt kell látni, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek európai szintre emelhetők itt. Nyilvánvaló, is, ezt a jelentés ebben is eh, javaslom, hogy a fehérje növények termesztését a vetésforgóban megfelelően bedolgozzuk, tehát itt ez több tagból álló vetésforgóról beszélünk, és ide be kell illeszteni valahogy, illetve támogatnunk kell a beillesztését a fehérje növényeknek ebbe. És azt is szeretném elmondani, a kutatás, a vetőmag előállítás területén is a lemaradást be kell hozni, a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Itt az Európai Bizottságnak lennének feladatai, hogy gondolja végig valójában az említett célokat hogyan lehet elérni, illetve hogyan lehet ezt módosítani. Már a bemutattam az előnyeit ezeknek a fehérje növényeknek, és mint már elhangzott, javaslatokat is tettem intézkedésekre, hogyan lehet ezt a kapba bedolgozni. Szerintem, ha ez megtörténik, akkor jól fogunk haladni, Persze a jelentés kapcsán lehet vitatkozni különböző dolgokról, hogy az állati fehérje esetén például vannak-e lépések, amelyeket meg kell tenni. A kerge marakor óta ez nem játszik szerepet a takarmányozásban. Azt kell, hogy mondjam, elméletileg igen, de nagyon sok a nyitott kérdés még mindig, vagyis hát távol tartanám magam attól, hogy én egyértelműen állást foglaljak, hogy állati fehérjéket száz százalékig integráljunk a, a takarmányozásba. Itt nagyon sok probléma, megint csak azt tudom mondani, a bizottság gondolja végig, tegyen javaslatokat, hogy lehet adott esetben egyes területeken előrébb jutni, de egy általános megoldást itt nem fogunk úgy találni, ahogy gondolják sokan. Tehát abban bízom, hogy a jelentésem számos pozitív gondolatot ösztönzött, és abban bízom, hogy a jövőbeli kap nem csak egy apró részéről beszélünk itt, hanem a fehérje növények termesztésével tulajdonképpen a mezőgazdasági termelés egy lényegi részét kell helyreállítanunk itt Európában, mert az elmúlt időszakban, elmúlt években itt néhány dolgot elveszítettünk. Azt gondolom az elmúlt években kevésbé figyeltünk erre a területre, itt mindenképpen lépnünk kell, előtérbe kell helyezni ezt, és éppen hát elmúlt héten a plénumban is vita folyt erről, láthatjuk, hogy Európában a hústermelés területén komoly gondjaink vannak, és éppen ezért kell felhívni a fehérjetermesztésre a figyelmet. Azt hiszem, hogy ezzel a problémákat ezen a területen lényegesen csökkenteni lehetne. Már tárgyaltunk előjáróban az árnyék előadókkal erről a témáról. Azt hiszem, hogy közösen jó úton járjunk, és várom a érdekes vitáikat, javaslatukat, és szerintem, ha ez megtörténik, akkor megfelelő súlyt tudunk kölcsönözni ennek a problémának a kap reformja keretében is, és ez azt jelenti, hogy együttesen egy erős, erőteljes, hangsúlyos közös kezdeményezéssel tudunk előállni. Köszönöm szépen, Márti, molto bene. Most akkor megnyitom a vitát. Morvai asszonyi a szó először. Köszönöm szépen. Sokkal többről szól ez a vita, mint amiről látszólag szól. Ugye a fehérje növény hiány az Európai Unióban tulajdonképpen egy mutatója egy olyan problémakörnek, hogy hogyan feszül egymásnak két értékrend, két érvrendszer, két paradigma az egyik paradigma amit a gatt és a wto fémjelez a szabadkereskedelem világszabadkereskedelem amelynek része az élelmiszer is az élelmiszerrel való világméretű kereskedelem a másik paradigma pedig az élelmiszer önrendelkezés aminek lényege az hogy minden nemzet minden közösség maga dönthesse el hogy mit kván termelni hogyan kvánja azt megtermelni. a létrejött fehérjenövényhiány az európai unióban egyenes következménye annak hogy a szabad kereskedelem jegyében a környezetet is tönkretévő módon és a gazdákat a küldő oldalon és a fogadó oldalon is tönkretévő módon hatalmas mennyiségben ugye seventy os az, e, az import európába fehérje takarmánynövények terén dél amerikából illetve az egyesült államokból. tehát a világ másik végéből röptetik a takarmánynövényt az európai unióba ott is tönkreteszik a gazdákat, a fogadó oldalon is tönkreteszik a gazdákat, és közben a hatalmas szállítási tevékenységekkel ugye a környezetet is tönkreteszik. És hogyan használják fel ezt a takarmányt, főleg azokban a, az országokban, illetőleg olyan helyeken, ahol ugye a közlekedés megoldott, illetőleg nagy tengeri kikötők vannak, hatalmas baromfi gyárakban például, meg állatgyárakban ipari, ipari nagyüzemi módszerekkel előállított állatokat etetnek az ipari nagyüzemi módszerrel előállított hatalmas mennyiségű eh, igen messziről behozott takarmánynövény mennyiséggel. ez e az amit akarunk ez e az ami a fenntarthatóságot szolgálja kedves képviselőtársaim akár környezeti szempontból akár társadalmi szempontból a munkahelyek megőrzése szempontjából én azt gondolom hogy nem. a válasz arra hogy hogyan számolható fel ez a helyzet hogyan oldható meg a probléma az az hogy a világméretű szabadkereskedelem logikájából legalábbis az élelmiszert ki kell emelni termelni és, nem, és élelmiszer önrendelkezésben kell gondolkodni és az ökológiai szempontokat igenis előtérbe kell helyezni ahogy a raportőr is elmondta szükséges hogy egy egészséges egyensúlyt teremtsünk a gazdaságokban az ember léptékű gazdaságokban az állattenyésztés és a növénytermesztés között megfelelő vetésforgó alkalmazásával és emlékeztetem azokat a képviselőtársaimat akik néhány héttel ezelőtt magyarországon voltak azt hiszem nagyon sikeres szakmai utunkon arra a magyar szólásra hogy akkor jó egy gazdaság akkor egészséges egy gazdaság hogyha a takarmánynövényt bőrben viszik ki a gazdaságban ami ugye azt jelenti hogy a növénytermesztés állattenyésztés egy egészséges ökológiailag megfelelő egyensúlyban van. ez szolgálja a hosszú távú fenntarthatóságot mind a munkahelyek megőrzése mind a környezet mind a gazdaság szempontjából és végső soron az emberi méltóság szempontjából is ez azonban egy új paradigmát újfajta gondolkodásmódot igényel erre bztatnám mint már oly sok más felszólalásomban is a bizottságunkat. köszönöm szépen! Bene, ecco, ringrazio l'onorevole Morve, ne approfitto. Rendben, köszönöm Morvai asszony, megragadnám ezt az alkalmat. Figyelembe véve, hogy most lehetőségem nyílik rá, hogy Gladfelder úrnak köszönetet mondjak, hogy a magyarországi látogatásunkat megszervezte, nagyon hasznos volt, nagyon köszönöm. Most pedig Michel Fontánél szól, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani kollégámnak jelentését, hiszen valóban nagyon fontos kérdés, egy nagyon fontos állapot vagy helyzetfelmérést végzett Európában és a világon. Én úgy gondolom, hogy emlékeztetni kell azokra a megállapodásokra, nemzetközi megállapodásokra, amelyeket egy másik időszakban hoztak létre, amikor Európa csak 15-ök Európája volt. Akkor születtek ezek, lehet, hogy csak még 11-ek Európája volt. Ha nem tudom, hogy jó számot mondtam el, nos, ez akkor volt, amikor Kína nem volt olyan fontos szereplő a világ kereskedelmi piacon, mint ma. Most egy új egyensúly alakult ki Európában, amely új gondolkodásra ösztönöz, és ami a nemzetközi kereskedemet életi, új áramlatok jellemzőek. Szerintem fel kell hívni a figyelmet, a bizottságunk figyelmét arra, hogy mi is alakul ki Dél-Amerika és Kína között. Kína az első protein importőr, első fehérje importőr, és ha úgy tetszik, ha olyan kockázatnak tesszük ki magunkat, hogy nem mi leszünk a legérdekesebb ügyfele a kínai szállítóknak. Én úgy gondolom, hogy a kártyák újra ezt elosztása Európában, a termelékenység szempontjából Közép- és Kelet-Európában nagyon fontos szerepet kapna ez a rétérség. nagyon fontos a kapreform kapcsán is ezen elgondolkozni. Nagyon fontos lenne egy minimális vetésforgó, amely valóban elősegítené a fehérje termelés megőrzését Európában. Természetesen nagyon fontos intézkedéseket kell hozni párhuzamosan. A fehérje ágazat a mai nap több mindentől szenved. Az első handicapja, ha úgy tetszik, nem ismerünk olyan pozitív evolúciót, mint a gabonafélék termelésében nem annyira ismertek, nem annyira elterjedtek a fehér növényekről való ismereteink. Nem mindig vannak megfelelő megoldások, mert nagyon sok termelő, fehérje termelő feladja a fehér növénytermesztést, mert nem tudja helyesen tenyészt termeszteni azokat, nem kap támogatást. Nos, az is kiderült, hogy gyorsan tudnánk választ kapni a termelőktől, ha új politikát fogalmaznánk meg a fehérje termesztés nevében. A népád nevében konkrét módosítókat nyújtottam be a jelentéshez, de hát jóvá kellene hagynia a jelentéstevőnek a mi elképzeléseinket. Ez nagyon fontos lenne Európa mezőgazdasága szempontjából. Köszönöm szépen, Michel. Jégel asszony kapja meg a szót. Jár úr. Äh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Hajszlin kollégának ezt a jelentést. A jelentés nagyon jó, és a jelentést szerintem úgy általában el lehet fogadni. Három pontot hiányolok pillanatnyilag. Az egyik, ez már egy utalás amit elhangzott egyébként az állati fehérjék kérdésére, és itt meggyőződésem európai szinten kell végig gondolni, mit tehetünk, hogyha élelmiszerképes hulladékok, vágóhidi hulladékokat egyszerűen kidobunk, elégetünk, vagy bármit is teszünk vele. Nos, mit lehet tenni ellenőrzés alatt ezekkel adott esetben hogyan tudnánk állati fehérjét újra felhasználni az Európai Unióban, ezt meg kell gondolni. A másik két pont összefügg. Azt gondolom, egy ilyen jelentésben mindenképpen foglalkozni kell a génmódosított szervezetekkel, tehát behozatal esetében a elmondhatjuk, hogy hány százalék ebben most a GMO. Egyszerűen rá kéne írni, hiszen az embereknek látniuk kell, hogy mi történik itt, és ebben az összefüggésben kéne vitát folytatni, vagy egy irányba, vagy egy másik irányba. A harmadik pont pedig az, ami nagyon nyomja a lelkemet, de már a gyomromat is időközben, az a kétoldalú megállapodások kérdése és igazából senki se érdeklődik ezen témaira, minket nem kérdeznek meg. Ha megnézem például, hogy mi történhet adott esetben egy új Mercosur megállapodásban úgy, hogy megkötjük az újat és a régieket nem módosítjuk, és ha arra gondolok, amit jobban ismerek, ez a kanadai kétoldalú megállapodás, hát azt kell, hogy mondjam, erre utalni kell erre a pontra az egész parlamentben, és az Európai Bizottságban is meg kell keresni az illetékes biztost, aktívvá kell válnunk, mert nagyon jó jelentéssel fognak születni, de az új megállapodásokkal csak veszítünk. Ez pedig nem fordulhat elő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Elizabeth. Ja, úr. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Nagyon fontos ez a téma. Örülök, hogy megállapíthatjuk mindjárt az elején, hogy fehérje hiány jelentős mértékű alakult ki az Európai Unióban, és a deficit azt mutatja, a mérték azt mutatja, hogy erről nem elég egy vitát folytatni, nem fogjuk ezt gyorsan megszüntetni. És vannak olyan kortársaink persze, akik azt mondják, nem olyan nagy a baj, nincs is itt túl nagy probléma, és hát meg lehet oldani ezt a protein hiányt, vagy fehérje hiányt. Ami pedig a jövőt illeti, köszönöm szépen a raportőrnek, amit megállapított. Én is ugyanezt látom. A rés mm, azt jelenti, hogy oda be lehet nyomulni, ott esélyek vannak. Éppen ezért a termesztést, a vetésforgót kéne erőltetni, a kutatást kéne erőltetni. Tehát három pontot kéne kiemelni, ez abszolút pozitív, mindenképpen ki lehet pipálni, egyetértünk vele. De azért gondoljunk a bürokráciára, ezt úgy halkan megjegyezném a második pillérben maradjunk, az agrárreformnál eltérünk a terület alapú támogatásoktól, itt Németországban legalábbis, aztán tíz újfajta terület alapú támogatás alakul ki, ez nem fog jól működni. A kutatás jogos, de megint csak várjuk meg, mi lesz az eredménye. Lehet, hogy akkor a GM-okkal kell majd foglalkozunk idővel, ha ebbe belemegyünk ami pedig a Jegle azt, hogy támogatását illeti. Abszolút támogatni tudom egy pontban. Tényleg a megfelelő, élvezhető állati fehérje újrafelhasználása. Hát ez egy politikai skandalom a szememben. Amit az emberek megehetnek, azt a disznónak nem adjuk oda. Hogy, hogy lehet ez egyáltalán? Mi történik pillanatilag ezzel? elégetik, vagy veszélyes hulladékként kezelik. A többi pedig, és ez még rosszabb, a fejlődő országokba kerül, ott pedig a saját piacokat teszik tönkre. Gondoljuk végig, most ideológia mentesen, hagyjuk az ideológiát, csak arról beszélünk, arról a részről, amit az emberek táplálkozására fel lehet használni, de nem akarunk mondjuk, hogy legalább ezt a részt, ezt fel lehetne szabadítani az állati fehérjékre, és akkor a fehérje hiány egy részét be tudnánk tömni ezzel. Tehát a kerge marhakorválságból tanulnunk kell szerintem, és a takarmányokat mindig szem előtt kell tartani, mert itt még komoly tartalékok vannak. Az utolsó megjegyzés itt is, az előttem szólóhoz, Jegle asszonyhoz tudok csatlakozni, meg kéne állapítani, hogy pillanatnyilag a világpiacon úgy mi van, GMO növények, stb. Legyünk őszinték és egyenesek, ezt el kéne tudni magyarázni végre a fogyasztóiknak, és rá kéne mutatni, hogy milyen kétértelmű itt a helyzet. Hogyha túl gyorsan lezárjuk a piacainkat, akkor azt jelenti, hogy a fehérje export elmegy Kínába, vagy elakad az Európai Unió határánál, és akkor olyan termelést alakítanak ki, állattenyésztést alakítanak ki, hogy ennek a végtermékét kapjuk majd be az Európai Unióba. Tehát örülök, hogy megszületett a jelentés, örülök, hogy ez egy átfogó jelentés, és amit még szeretnék, még további holiszt, holisztikus aspektusokat legyenek figyelembe, kérem. Mindenképpen szeretném szeretném felhívni a figyelmet az állati hulladékokra, amelyek fontosak lehetnek. Ez egy nagyon jó dolog, jó alkalmat kínál arra, hogy, hogy észszerűbben viselkedjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jár úr. Tarabella úr. Elnök úr, minden kollégát meghallgattam, és támogatom, ami elhangzott. Martin Hasling jelentésének fő gondolatmenetét üdvözlöm. Ha megnézzük az egyes bekezdékeseket, az ajánlásokat, meg lehet állapítani azt, hogy valóban az amerikai kontinenstől függünk, Dél-Amerikától is, Észak-Amerikától, a fehérjék tekintetében nagyon fontos intézkedéseket foganatosítani, meg segítségével csökkenthető ez a függőség. Lehet, hogy a jövőbeni kapba beépíthetőek ezek az intézkedések. Egy dolgot szeretnék kiemelni, erről Mise kollégám szólt, 92 ban aláírt megállapodások, ezek olyanok, amelyeket igenis meg kell kérdőjelezni. Szóba került, hogy ezeket a megállapodásokat akkor írtak el, amikor más volt a helyzet. 12-en voltunk akkor az EU-ban, nem 27-en, de a szöveg sem ugyanaz, nem alkalmazható ma. Megjegyzem, hogy mióta aláírták a Blair-Rose megállapodást, több nemzetközi megállapodás született, a Blair House megállapodás óta, és én egy módosítót fogok majd benyújtani ezzel kapcsolatban. Jó lenne, ha az erősebben fogalmazná meg a Blehousehoz hasonló megállapodásokat a jelentés. Ami a nemzetközi jogot illeti, én nem vagyok sajnálatos módon jogász, ezt el kell mondanom, de a Blair House megállapodás ellentmond több megállapodások, amelyet később írtak alá, ezek a későbbi megállapodások pontosan az üvegházhatású gázok csökkentésére és egyéb ökológiai intézkedésekre vonatkoztak. Ami Cancún illeti, hát nem hiszem, hogy elmegyünk Cancúnba, nem most algatunk siket az ottani tárgyalásoknál a WTO kapcsán, közben meg a Blair House megállapodás él és virul. Nos, hát a bizottságban remélem a többség támogat engem, és a parlamentben is, hogy a Blair House megállapodást meg kell kérdőjelezni, kérdőre kell vonni. Én úgy gondolom, hogy ez egy erős jelzés lenne, amely lehetővé tenni azt, hogy a jövőben, remélem legalábbis, olyan politikákat vezessünk be, amelyek a proteinek terén is csökkentenék a függőségünket. Köszönöm szépen Márka Annyó kolléga, utána pedig a Reimers kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelem. Figyelem a kalapácsát, elnök úr. Négy dolgot jegyeztem le magamnak négy olyan pontot, ahol az EU nagyon megnehezítette számunkra, hogy elég proteint kapjunk. Az első az a, hú, a halliszt. Most is az északi tengeren a legtöbb kihalászott halat döglötten vissza kell dobni a tengerbe. Pedig ezeket forrásként jól fel lehetne használni a takarmányban. Jár úr, igaza van, a húslisztet és a vágó állomány hulladékot illetően. Ahogy mondta, el kell ezeket égetnünk, de tovább szeretnék lépni. A foszfátként nagyon jól lehetett használni a növények trágyázására korábban a leőrölt csontot. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy a szabályokkal leszámoljunk. Második terület. Egy román gazdálkodókból álló küldöttség eljött hozzám, sajnálom, hogy itt nincs itt a román alelnök, hogy elmondták nekem, hogy mielőtt beléptek az EU-ba, szója babot nagyon nagy sikerrel terjesztettek, genetikailag módosítottakat, de azt mondták nekik, hogy ha be akarnak lépni az EU-ba, akkor le kell állniuk ezzel. Jó, megtették, természetes szójababot terjesztettek, de ez kudarcot vallott. Úgyhogy megint itt egy proteinforrás, ami elveszett harmad részben. Nem könnyítjük meg a rovarírtó előállító cégek helyzetét az EU-ban, hiszen olyan kritériumokat állítunk eléjük, ami a veszélyességnek, veszélyességi forrást veszi figyelembe. Ha ezeket figyelembe vennék, lenne elég proteinünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Ja, Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani, nagyon jó a jelentés de lenne azért néhány megjegyzésem. Először is fölteszem magamnak a kérdést, hogy egy deficit miért negatív előjellel jelenik meg? Lehetne ez előny is, hogyha más területeken profitálnánk ebből a hiányból. Aztán ez nem csak a fehérje, hanem a tojás termelés területén is megfigyelhető. Ez Európában jellemző, ezt ki kell mondanunk ezen kívül. A szója, különösen a szója esetén nem azért termelik, hogy elfogyasszák primér élelmiszerként, hanem azért, hogy olajforrásként használják fel a növényt. Tehát kétszeres haszna van. Ez egy olyan protein növény, lehetne, amit Európában így nem terjesztenek, és természetesen logikus lenne, hogyha a gazdálkodók azt mondják, hogy nálunk viszont nem éri meg a termesztése. Az egész világon nagyon nagy a verseny ezen a területen is természetesen. Nagyon olcsó a munkaerő, ezért aztán szerintem a VTO be kell lenne, hogy ismerje, hogy nagyon pozitív oldala is, is vannak ennek a deficitnek, és hogy ez versenyelőnyt is teremthet. Vannak olyan területek Európában és a világ más részén, ahol egyszerűen a talaj jobb feltételekkel rendelkezik a fehér növények termelésére, mint például nálunk az én körzetemben. Nem minden talaj alkalmas. Egyébként a protein nem csak fehérje simán, hanem különböző amino struktúrákat ölthet, és az aminosavak néha károsak is lehetnek, így aztán a fehérje növények nem mindegyike alkalmas minden állat táplálására, például a szója. Olyan protein tartalmaz, amely nagyon jól emészthető az állatok számára, de a borsó esetében ez nem így van, nem annyira optimális a takarmány felhasználásra. Aztán az állati fehérjéket illetően általában én is azt gondolom, hogy erről vitáznom kellene, mert természetesen nem akarjuk sem a mesterséges kannibalizmust, sem egy ráerőszakolt vegetarianizmust a disznók számára, hiszen a disznó természeténél fogva húst fogyaszt, és ezt is tenné, hogyha szabadon élhetne. Ezen kívül. Természetesen lesz függőség, mert hogyha 70% az import Európában, akkor nem lehet nullára redukálni egy lépésben. Ez egyszerűen nem lehetséges. Másrésztről viszont még mindig az alacsony küszöbértékekről beszélünk, amelyek nem is valósíthatók meg a gyakorlatban. Erről is szólnunk kell a protein kapcsán, hogy az importot nem lehet elkerülni akkor legalább ne zárjuk el magunkat a külvilágtól. Ezen kívül a fehérje növények termesztésének támogatása. A múltkor a kap reformja során már a szétkapcsolást támogattuk. Ezért aztán nem szabad a fehérje növényeknek a az ültetését támogatunk közvetlenül, hiszen ez a WTO szabályának nem felelne meg. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Reimers, José Bové, e poi... Köszönöm szépen, Reimers asszony, José Bové, után Santos. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is persze köszönöm Martin Heislingnak a kiváló munkáját, és köszönöm szépen mindazoknak, akik együttműködtek vele, Michel Dantin, aki a francia agrárminisztériumban járt, illetve dolgozott, amikor Bárnyi miniszter eh, úr mellett dolgozott, és jól ismeri ezt a témát, és a hozzászólása nagyon fontos, nagyon jól ismeri ezt a dossziét. Ha megengedik, mm, három-négy megjegyzést tennék, ami a Blair House-t illeti. Valódi vitát nyitottunk, ha úgy tetszik, eh, nemzetközi vita folylik a Blair House megállapodása kapcsolatban. Néhány dolgot blokkol a Blair House megállapodás, néhány dolgot ránk kényszerít nemzetközi jogi vita folyik erről a megállapodásról. A Blair House ugye 92-es ahogy említette Mark Terevel, ez a megállapodás 92-es, ami a WTO megállapodásokat illeti, ezeket ugye később írtak alá. Ami a WTO mm, hozza létre gyakorlatilag a legkedvezményezettebb nemzet gondolata merül fel ebben. Tehát ami az Egyesült Államokat illeti a Blehaz megállapodásban ö, szerepelt, Nos, hát a többi országra is ki kell terjeszteni a megállapodást. A szója termelőknél például. Miről is szól ez a megállapodás? A szója adó nélkül érkezhessen az Európa. Nulla adó mellett, nulla adókulcsal. Ez volt az USA érdeke az elején. És ami a 60-as években született megállapodást illeti, ez arról szólt, hogy Európa, ti exportáljátok a gabonáitokat, mi a növényi fehérjét termeljük, és a mi növényi fehérjénk adómentesen, be, vagy mámentesen behozható Európába. Ez volt a deal. Ma a WTO szabályokban ez a Blair House megállapodás nagyobb korlátozást jelent. 5 millióra korlátozza a szója termelési kvótát. Most jogi vitát kell majd folytatni, nagyon is mélyre ható vitát. Nagyon különböző álláspontok léteznek ezzel kapcsolatban, és ami a nemzetközi jogot illeti, erről szólni kell. A második megjegyzés a hiánya kapcsolatban. Egy nagyon fontos elem szerintem az az, hogy ezek az importok, a szója import egyik fő oka, a fő oka annak a hiánynak, hogy annak a mezőgazdasági agrár hiánynak, agrár egyenleg hiánynak, ami a fiz- vagy mérleg hiánynak, agrár mérleg hiánynak. Ez a importoknak köszönhető. Ma csökkenteni lehetne a nyomást, csökkenteni, eltörölni lehetne esleg ezt a deficitet, hogyha magunk gyártanánk, vagy magunk termelnénk a fehérjéket. A francia agrárminisztérium, illetve a francia környezetvédelmi minisztérium tanulmányából az derül ki, ha 7%-át a termőföldeknek, ahol gabonaféleket említettek, növényi fehérjék termelésére fordítanánk, akkor 41%-kal lehetne csökkenteni növényi fehérje importunkat. Ez azért egy jelentős mennyiség. Nem csak a szójáról beszélünk, hogy említettem Martin Hosling, számos fehérje növényről van szó. Nagyon fontos, a, a kérődzőkkel kapcsolatban legyenek azok tehenek, vagy legyenek kecskefélék. Nem szabad a egy dologra összpontosítani, hanem ez egy különleges helyzet, és minden különleges ágazatot különlegesen kell kezelni. Ami a kérdőket illeti, vannak alternatív eljárások, amelyek sokkal sikeresebbek, gazdaságilag sokkal érdekesebbek gazdák számára, és ami a vetésfogokat illeti, nagyon érdekes dolgok vannak. Egy másik dolog, amit szeretnék hozzátenni, Ma nagyon érdekes fejleményt lehet nézni. Ugye vannak a különböző minőséggel ezzel kapcsolatos eredet meghatározások, aztán van egy ilyen vörös címke például, és stb. stb. Nos, hát a különböző fizetecskékben is fel kell tüntetni, hogy helyi szinten, regionális szinten kell előállítani a fehérét. Nos, hát vannak eszközök, különböző minőségi védjegyek, amelyek a fogyasztók érdeket is ügyelembe veszik, és szerintem nagyon fontos, hogy ezeket is ügyelembe vegyük. A harmadik vita ugye a GMO-król szól. Persze nem a GMO-nak kell a főszerepet játszania. Persze szóba kell szóba kell hozni őket, de a GMO nem a fehére termelésről szól a vita szerves része. Ha nagy agroipari cégek, mint a Cargill vagy mások, ezt bevetették, bedobták a vitába, monopolizálják a nagy üzemekben ezeknek a temelését. Most hát ugye Dél-Amerikáról is van szó. Nem szabad, hogy helytelenül itt meg ezt a vitát, tudni kell az, hogy gazdaságilag, vetésforgó szempontjából, a fizetési mérleg, kereskedelmi mérleg szempontjából sokkal jobb csökkenteni, jobb becsökkenteni a fejre függőségünket. Az, hogy GMO vagy nem GMO, az egy másik vita. Ha úgy tetszik, ne keverjük a szezont a fazonnal. Nem igazán segítjük elő a parlament munkáját ezzel. Köszönöm. Grazie, José Bové. Luis Capola Santos. Köszönöm szépen, José Bové Kapula Santos, utána Albertes. Köszönöm szépen. Ez valóban rendkívül fontos vita. Elmúlt héten is kire, kiderült ez, amikor a gabonárak ingadozásáról beszéltünk. A raportőr nagyon alaposan vázolja a problémát, de be kell valljam, hogy egy kicsit sajnálom, hogy konkrét megoldásokkal nem áll elő, mert szerintem erre lenne szükségünk. A nemzetközi szabályokat meg kell változtatni szerintem, és ez nem olyan egyszerű persze, de azon is elgondolkodhatunk, hogy tudjuk a belső termelést felfuttatni. Némi fantáziával az ember nyilván el tudja képzelni, hogy egy jövőbeli kapban intézkedéseket tudunk hozni. Vannak módosító intézkedések, amelyeket tudok, vagy javaslatok, amelyeket én el tudok képzelni. Ami a GMO-t illeti, a állati eredetű, vagy a hallisztet, ezt nem menekülhetünk el a vita elől, de szerintem most arra kell koncentrálnunk, amiről valójában beszélünk. Új lehetőségre van szükség annak érdekében, hogy itt belföldön ösztönözzük a termelést. Egyszerűsítsük meg a gazdáink dolgát, és ehhez annyit kell tennünk, hogy kezdeményezésekkel, ösztönzőkkel kell előállnunk. Ez lenne a helyes iránya a jelentésben. Mint már mondtam, konkrétabb megoldási javaslatom egyenlő nekem sincs. Köszönöm szépen. Albert Tess. Elnézést kérek. Köszönöm, elnök úr. Mártin Hajzlingnak köszönetet kell mondanom a jelentés elkészítésért. A legtöbb dolgot egyszerűen alá tudom húzni, és ha néhány dologgal sikerül ezt kiegészíteni, akkor ez egy jó parlamenti jelentés lehet arra szeretnék kitérni, amit Reimers kolléganő mondott. Persze alapvetően kijelenthetjük, hogy a deficit vagy a hiány valami rossz dolog, de elnök úr, óriási olívaolaj deficit van nálunk Németországban, és nem hiszem, hogy azon kéne gondolkodnunk, hogy hogy tudjuk megszüntetni ezt, ezt a hiányt. Ezzel együtt kell élnünk. A kérdés tehát az, hogy egy ilyen nagy hiányra valóban szükség van-e, Szerintem nem feltétlenül. Ha azokkal a pontokkal folytatnánk, amikről Jegle asszony és mások beszéltek, akkor szerintem csökkenthető lenne az említett hiány, és észszerűnek tartanám, ha csökkentenénk ezt a hiányt itt Európában. Ami engem nagyon érdekel, hogy az a döntés, vagy amit a bizottság, vagy a tanács meghoz, vagy meghozott, az lehet az oka annak, hogy ilyen adott régiókban, Európában nagyon megnőtt ez a hiány. Például Bajorországban nagyon sok szárító berendezés van, ahol lucernát és ö, a forró levegővel, Ez ö, időközben nagyon jó, nagyon környezetbarát biomasszával tüzeltek, vagyis a közvetlen támogatástól eltérve a terület alapú támogatásra, ez oda vezetett, hogy gyakorlatilag csak a felét szállítják annak, amit korábban szállítottak nálunk a régióban. Van egy ilyen 5 évvel ezelőtt még 10 tonnányit szállítottak 300 gazda számára, időközben 2800 tonna teljesítmény. Vagyis az egy negyede nagyjából annak, amiről beszélünk. Ez hektárra átszámítva, mint egy ezer hektárt jelent Lucernából, vagy Heréből, és hát ez komoly, és most már 280-nál járunk. Tehát eh, végig kell gondolni, hogy eh, adott esetben új pályára kellene állítanunk ezt a termelést. Itt hektáronként 10 tonna nagyon értékes eh, fehérje lehetne termelni, és csak a támogatások megváltoztatása miatt nem érdekes ez a termelők számára. Máshol Európában is vannak egyébként ilyen berendezések, csak az lenne a dolgunk, hogy megfelelő pályára állítsuk őket. Mint mondtam már korábban is, mint egy tízezer literes átlagú szarvasmarha telepen volt, és import nélkül ezt, ezeket el tudtam látni, takarmányjal a saját gazdaságomból. Vagyis csak azt tudom mondani, ez működik, igenis elő tudjuk állítani a fehérje növényt, és hogyha már egyszer megcsináltuk ezt a gyakorlatban, akkor a pályát úgy kéne alakítani megint egyszer, hogy egy kicsit függetlenebbé tesszük munkat a protein behozataltól. Persze teljesen nem tudunk letérni erről az útról, nem is kell szerintem, csak visszatérek az elején. Ha a világon sehol nincs már hiány, akkor gyakorlatilag nem tudunk kereskedni, és nem kell kereskedelmi szakbizottság sem. Köszönöm. Bene, grazie Albert. Köszönöm szépen, Albert. Nos, akkor ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot és vitát. Pózen alelnök úr a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a nagyon érdekes vitát, mondja Pózen asszony. Nagyon érdekes volt ez a vita. Talán további alapvető megfontolásokat kellene ö, bevezetni. Én voltam a jelentéstevő ö, több rendelettel kapcsolatban. Írtam tehát véleményt, az állati melléktermékekről is írtam, például a csont és húslisztről írtam. Ez tíz évvel ezelőtt volt, amikor jelentéstevő voltam, és azóta is nyomon követem az elmúlt időszak fejleményeit. A tudományos eredményeket is megfigyeltem, amelyeket azóta rendelkezésünkre bocsátották, és e, talán állíthatom, hogy itt az idő arra, hogy újra értékeljük a döntéseinket az állati fehérjeket illetően. Az állati fehérről tudjuk, hogy a korábbi szabályok pánik reakcióként értelmezhetőek diócin botrányok voltak, élelmiszerbotrányok, egy olyan élelmiszerpiac volt, amely pánikszerűen reagált, és kaotikusan működött. Nos, ezeket a problémákat, az akkoriakat megoldottuk, egy részét, nem annyira rossz a helyzet, mint ahogy gondoltuk, de néhány dolgot azonban még egyszer meg kellene fontolni ennél a vitánál is. Ami a kérődzőket illeti a kérődzőknek nem adhatunk csontlisztet, hallisztet vagy húslisztet. A kérődzők nem kaphatnak állati fehérjét. Ebben meg kellene állapodnunk. Amikor fehér növények termeléséről, vagy termesztéséről van szó, nagyon fontos a marhahús, a birkahús, illetve a kecskehús termesztésén nagyon fontos. Ez az ágazatok nagyban függenek az energia táptól, ami a szányosokat illeti, illetve a disznókat, ott azért szerintem ismét fel lehet nevetni ezt a kérdést. De itt van a de. A de szócska, amit kiemelnék, a kanibalizmus kérdése merül fel. Állatoknak nem szabadna a saját aminós savaikat és fehéréket tápként adni. Ez kockázatokkal jár. Tudjuk, hogy a disznók nem ehetnek disznót, ha csak nem valamilyen katasztrofális helyzetben a szükség viszi rá őket, hogy saját fajukat egyék meg. Aztán még valami, ami még nem került megvilágításra. Ha megnézzük, ha eltávolítjuk a kockázatot jelentő anyagokat, ha megnézzük a szarvasmarha vágóhidakat, ha abból indulunk ki, hogy mm, nyilvánvalóan nem lehet bármilyen betegségben szenvedő állati tetemeket felhasználni. Tehát felül kellene vizsgálni azt, hogy disznóknak, baromfinak valóban lehet-e adni szarvasmarha fehérjét? Ez a kérdés fontos és ezt nem vizsgálták meg. És nem tudom, hogy a tudósok mit mondanak erről. Világos az, hogy az állati fehérje, amelyen rendelkezünk, nem helyettesítheti a szóját, a szója termelést. De ez egy nagyon magas minőségű fehérje, és a környezetvédelmi szempontból nagyon is értékes anyag valóban meg kellene néznünk, hogy ezt az anyagot nem lehetne felhasználni, újra felhasználni, mielőtt biomasszává alakítanák át. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ha megengedik, köszönöm szépen a bizottság elnök helyettesének. Köszönöm szépen Pauzen asszonynak a tevékenységét, hiszen a múlt héten a plenáris ülésen a vita során benyújtott egy módosítót, amely ezt az irányt célozza meg, amelyet éppen ismertetett. Ezzel egyetértek. Nos pedig megadom a szót a bizottságnak. Venszli úr. Nem tudom, hogy az elnök. Verszelen úr, elnézést, hogy az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság részéről én is szeretném üdvözölni ezt a nagyon fontos jelentést az Európai unió fehérje hiányról. Ahogyan azt tudják, és az előadó is említette, ez egy olyan probléma, amivel már nagyon régen foglalkozunk. 78 óta vagyok a bizottság tagja, azóta szerepel napirenden, és azóta hozunk ezzel kapcsolatban intézkedéseket. Mi támogattuk ugyan a fehérje növények termesztését, de vegyes az eredmény. A nemzetközi partnereink is nagy figyelemmel követik a mi megoldásainkat. Az elhíresült Blair House megállapodás, amit Bové úr és mások is említettek, 92-ben arról szólt, hogy 5,4 millió hektárnyi területen engedtük meg kb. másfél millió tonnányi melléktermék előállítását. Azóta a Blair House megállapodás nincs érvényben, de az olajos makvak előállítását már 11 millió hektáron űzzük, tehát az 5,4 millió hektáros területet rég meghaladtuk. Ha figyelembe vesszük a fehérje termelést az elmúlt három évben, akkor persze van hiányunk, de 28,5%-ról több mint 35%-ra növeltük a fehérje növények termesztését, tehát emeltük az arányt, bioüzemanyagot is előállítunk már egyre nagyobb mértékben, ez is előállít melléktermékként fehérjéket. Heusling úr éppen idejében született a jelentése, hiszen 2013 utáni mezőgazdasági politikákról most kezdjük a vitát. Nem sokára jön a bizottság orientációs dokumentuma, és ön egy nagyon hatékony előadó, hiszen a bizottságnak a dokumentumát idézte a Q pontban, ahol mi, ez még nem biztos, hiszen még nem bizottság ezt a jelentést, a fehérjékről is szólunk. Amikor ön november 18-át említi a Q pontban, azt november 18-ra ki kell javítani, mert elhalasztottuk a vitát egy nappal. Köszönöm. Naturalmente ne eravamo tutti al corrente. Elnök, Természetesen ne aggódjon emiatt. Köszönöm szépen. Most pedig megadnám a szót Heusling úrnak a végső megjegyzésekre. Ja, ich darf jetzt zunächst bei allen Kollegen recht haben. Köszönöm az összes kollégának az ötleteket, a megjegyzéseket itt a vita során. Egy sor pontot felvetettek, olyanokat is, amelyek előfordulnak már jelentésben. Alapvetően azt tudom hangsúlyozni, hogy a közös vonásokat kell előtérbe helyezni, nem a mellékes dolgokat, az aspektusokat, hanem a közös vonásokat, abban egyetértünk, még hogyha a probléma régóta is fennáll, és sok mindent sikerült megoldani belőle, ennek ellen nem mondhatjuk persze, hogy akkor most nem, mégse érünk a végére egészen. Persze vannak olyan országok, ahol nagyon pozitív a tendencia az elmúlt időszakban, ezt látni kell, és ezt alaposan meg kell vizsgálni. Vagyis úgy gondolom, hogy hosszú távon lépnünk kell, ezeket az intézkedéseket kell előtérbe helyezni. nem említették az állati eredetű fehérjéket. Nem akarok én elbújni a téma elől, én magam is megemlítettem. Valóban az a helyzet, hogy számos területen ez egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Ebben teljesen egyetértünk, de ezt várjuk el a bizottságtól is, az Európai Bizottságtól is, mert számos botrány volt már, hogy hiányzik a hatékony ellenőrzés. Nagyon nehéz ezt megteremteni, és van egyfajta kockázat, hogyha megint csak ilyen áldatlan állapotok alakulnak ki, akkor az egész ágazatot érintik ezek a botrányok, ezért nagyon óvatosan kell viselkednünk. Járóra említette már, hogy hát van egy exportja annak a húsnak, amit, ex, amit nem tudunk feldolgozni Európában, tehát itt ártalmatlanítási költségek is vannak, tehát bizonyos csirkehús, amit máshol Afrikából adunk el adott esetben. Jó, ez valóban igaz. Mondjuk nem közvetlenül függ össze azzal, amiről beszélünk, de adott esetben vannak luxus problémáink, amelyeket mi igenis exportálunk. Ilyen értelemben tehát csak azt tudom mondani, hogy ez ellenőrzés kérdése, de nagyon nehéz lenne ezt ellenőrizni. Egyébként a kannibalizmus problémáját is nagyon nehéz kezelni, és természetesen a közvéleményt is be kell vonni ebbe. Nem szabad alábecsülni. A GMO szóját illetően pedig szeretnék még valamit elmondani. A jelentésemben tudatosan nem tértem ki a témára kifejezetten, nem is akarok én egy ilyen helyettesítő vitát folytatni, amit még máshol simán lefolytathatunk, és le is kell folytatnunk, de nem, itt talán annyit tudok mondani, hogy mi ma, minél több fehérjét termesztünk Európában, annál inkább elveszük a dolog élét. Tehát ha a közvélemény, közvélemény előtt be tudjuk mutatni, hogy vannak alternatívák, és gyakran vannak alternatívák, és nyilvánvaló, hogy nem azért nincs szója termesztés kellően Európában, mert a GMO-t nem engedélyezzük, hanem ugye Brazíliában sincs GMO, és ott óriási termés van, és Ausztriáról is azt tudom csak mondani, hogy ők is egész jól megvannak GMO szója nélkül, és nő a szója termelés, vagyis más intézkedések is alkalmazhatók ezen a területen. Úgy vélem, hogy többen mondták ezt az említett Blair House megállapodást, és hát a bizottság elmondta, hogy tulajdonképpen nincs is hatályban ez. Ezért aztán meglepett a bizottsággal folytatott vita során, hogy ezt gyakorlatilag kimdobhatjuk a történelem szemétdombjára, de erre azt mondta a bizottság, hogy ez nem megy, tehát most vagy hatályban, vagy, vagy nincs hatályban. Tehát ha nincs hatályban, akkor egyértelműen azt kell mondani, akkor a Blair House megállapodás témáját törölni kell, de akkor ezt így is kell mondani, egyértelművé kell tenni. Tehát, hogyha a kereskedelmi probléma olyan, hogy egyrészt az összes importnál nincsen szabályozás, nincsen adó, és máshol meg van szabályozás, tehát ezzel foglalkoznunk kell. Azt kell, hogy mondjam, az Európai Bizottsággal folytatott vitát, eh, hát képlékeinek tartottam, hogy óvatosan fogalmazzak. Tehát igazából ki kéne deríteni, hogy mit is akarunk, hogy mit akarunk megszüntetni, és miről kell újra tárgyalni. Természetesen van egy ideológiai megközelítés, Reimers az, hogy mondhatjuk azt, hogy a szabadkereskedelem úgy általában jó, de azért szerintem elgondolkodhatunk ezen. Azt gondolom, hogy ilyen mértékű hiány hosszú távon problémát jelenthet az európai mezőgazdaság szempontjából. 80%-os hiány azért az nem egy apró hiány. Ez nem egy olyan, amit holnap kiegyenlítünk majd valahogy. Emlékezzünk csak a workshopunkra, amelyet megtartottunk, és ott a kérdés az volt, hogy a termelők fókuszában már nem Európa van, hanem Kína, és hogyha a kereskedelmi áramok így megváltoznak, hogy nem leszünk olyan fontosak, akkor könnyen lehet, hogy holnap ezzel a deficittel óriási problémánk lesz. Ezért foglalkozni kell vele. Ez, ezzel nem függ közvetlenül össze, hogy máshol problémák van. Persze van egy banán probléma, egy banán hiány is Európában, tehát ezt nem kell megvitatni külön. Persze Európában bizonyos termelési intézkedésekkel, technikai intézkedésekkel csökkentjük a hiányt a, a fehérje területen. Ugye, tehát ez ide tartozik a mezőgazdaságban már sok évszázada, és egyszerűen most bizonyos technológiai dolgok eltűnnek, és ez nem csak kulturális veszteség lenne, hanem óriási potenciál szűnik meg az európai mezőgazdaságban, amivel nem tudunk élni utána. És ez a fő probléma, hogyha egy adott fajta egy adott mennyiség alá esik, akkor a vetőmag termelők nem fognak fejleszteni, kutatni ezen a területen, és ez óriási nehézséget jelent majd. Éppen ezért nagy potenciál az, hogy nem esítsük a növényeket. Amennyire csak lehet. Minden esetre Örülök a pozitív hozzászólásoknak. Ha van javaslatok még, akár hosszabb is lehet a jelentés, semmi bajom nincs azzal. És aminek nagyon örülök, hogy sokan olyan fontosnak tartják, hogy a kap egy része is lehet ez. Erre is volt javaslat, de hogyha ezt gondoljuk, akkor közös pozíciót kell találni, közös álláspontot, és a azonos vonásokat, a közös vonásokat kell előtérbe helyezni. A többit pedig Hát erre azt mondom, hogy optimista vagyok, szerintem közös, kompromisszumos dokumentumokban ezt kezelni tudjuk. És hogyha a parlament egy jó erős jelentést csinál, és közös álláspontot tud kialakítani, akkor tudunk sikeresek lenni. Ezt számos más területen láttuk már. Én ebben bízom. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Martin. Sok szerencsét és sok sikert a további munka során. És mint mindig, itt is igyekszünk egy széles körű konszenzust megteremteni. A rendünk utolsó pontja következik. Európa világ első számú turisztikai célpontja címet viseli ez. Egy új politikai keretről beszélünk az európai turizmus vonatkozásában. Igen, tisztelt kollégák! A turizmus, az idegenforgalom egy nagyon folytos, fontos ágazat a gazdaságban, a növekedésben és az európai munkahelyek teremtésében nagyon fontos. A versenyképesség javítása az idegenforgalom területén rendkívül fontos a kínálat diverzifikálására van szükség, a falusi turizmus nagy szerephez juthat itt, Nikolescu úr, aki a szakbizottság alelnöke készíti ezt, vagy ő a felelős ezért a az A detáli Köszönöm szépen. Először néhány részletet szeretnék a bizottság kommunikével kapcsolatban mondani, amikor is hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, amely szerződés az Európai Uniónak a turizmusban is adott hatásköröket. Az új hatásköröket figyelembe véve a bizottság azt javasolja, hogy a fő turisztikai szereplők, a tagállamok egy új turizmus keretet hozzanak létre. Főbb tengelyeket kell meghatározni, ösztönözni kell a versenyképességet, egy fenntartható turizmust kell kialakítani, nagyon fontos a minőség, Európa imázsának konszolidálása, mint kiemelt úti cél, és maximalizálni kell a pénzügyi eszközöket. Annak érdekében, hogy a versenyképességet összenézni lehessen, a bizottság a turisztikai kínálatok diverzifikációját javasolja. Nagyon fontos az utazási ügynökségek és irodák szerepe, nagyon fontosak a turizmus kapcsán a gazdasági, társadalmi ismeretek. A fenntartható turizmus abból indul ki, hogy e- kialakítunk egy európai márkát, védjegyet, amely nagyon fontos, így lehet láthatóvá tenni Európát a turisták számára. És éppen ezért a bizottság különböző cselekvési programokat kíván bevezetni, és egy valódi európai védjegyet kívánnak létrehozni. Nagyon fontos eszközöket biztosítani, és pénzügyi eszközöket is persze. Annak érdekében, hogy a jelenlegi pénzügyi program, vagy pénzügyi tervben is megvalósíthatók legyenek a programok. A kap második pilléréhez tartoznak a turisztikai programok. 2013 után nincsen semmilyen konkrét kötelezettségvállalás ebben a tekintetben, de nagyon sok lehetőség van a turizmus támogatására. E, nagyon fontos, hogy az Európai Unió milyen prioritásokat határoz meg. Miért van szükség egy véleménytervezetre, amikor az európai turizmusról beszélünk? Meg kell őrizni ezt a nagyon fontos aspektust. Közülünk mindannyian mentek már nyaralni, nyaralni vidékre, kis panziókba, ismerjük ezek fontosságát, hogy milyen potenciállal rendelkeznek a vidéki vagy falusi turizmus nagyon fontos ágazat. Több mint 500 millió különböző penzió van, több mint 6 millió ágyjal. Növekvő növekedés, 10-15 százalékos a növekedési ráta. Az ez egy olyan ágazat, amely tovább fejlesztendő. Külön figyelmet kell szentelnünk a falusi turizmusnak, a vidékfejlesztés keretében. Annak, annak érdekében, hogy elkerüljük az elvándorlást, az egy alternatív jövedelem forrás is a gazdák számára. Nagyon fontos a kulturális identitás megőrzése. A bizottság tájékoztató közleménye a falusi turizmus kiemelten kezeli. Ez indokolja, hogy nagyon is fontos ez a fajta tevékenység. Javaslatokat kellene kidolgozni a bizottság számára, és ragaszkodni kell ahhoz, hogy olyan programokat kell folytatni, amelyeket az Európai Mezőgazdasági és Regionális Fejlesztési Alap is támogat. Nagyon fontos tehát a megfelelő pénzügyi támogatás, így lehet például egyszerűsíteni a folyamatokat. Ugye szó van a KAP reform kapcsán az egyszerűsítésről is, a jövőbeli cselekvési programok, amelyek segítségével fejleszthető, támogatható az agroturizmus, a falusi turizmus, Nos hát mm, figyelembe kell venni a pakreformot, a kapreformot is mindeközben, illetve a jövőbeli programoknál a kapreformot is figyelembe kell venni. A bizottság egy felső hatát határoz meg a turizmus esetén, amely lehetővé teszi az új technológiák alkalmazását. És a falusi vidéki területeket mm, Mm, csúcs technológiával látja el majd az bizottság programjának köszönhetően. Ki kell emelni azt is, hogy milyen fontos szerepet játszik a falusi turizmus a terméklánc kapcsán, az agrárterméklánc kapcsán is nagyon fontos szerepe van tehát az agrárturizmusnak, a falusi turizmusnak. Önök ismerik ezeket a tényeket, a Kalipszó programot 2012-től kívánják elindítani. A Kalipszó program a turista szezonon kívüli időszakkal foglalkozik, fiatalokkal, idősekkel foglalkozik ez a program, őket célozza meg, sőt a fogyatékkal élőket is nyilván figyelembe kell vennünk. A falusi turizmus és az agrárturizmus, az agroturizmus területén. Nagyon fontos az is, hogy garantáljuk a vidéki területek turisztikai fejlesztését, a határövezeteket is kiemelten kell kezelni. Egy olyan térségről van szó, amely korlátokkal bír, konkrétan kicsi is, de szerintem az önök módosítóival nyilván javítani tudnak majd a jelentésem minőségén. Köszönöm szépen, Nikolász úr. Mondja az elnök, köszönöm szépen, akkor megnyitom a vitát. Capola Santos kolléga, aztán pausen asszony. Luis, tessék. Én azt gondolom, hogy először is, elnök úr, szeretném a bizottság kezdeményezését üdvözölni. Ez egy nagyon fontos gazdasági ágazat. Itt létesül a legtöbb munkahely a turizmus területén. És érdekünket szolgálja, az a tény is, hogy a legtöbb munkahelyet a turizmus vidéken hozza létre. Nagyon fontos az agroturizmus fejlesztése, támogatása. Ezt támogatni kell nekünk is. Én néhány módosítót kívánok benyújtani majd ezzel kapcsolatban. Nagyon jó az, hogy az Agrárbizottság és a bizottság dokumentum, dokumentumában hivatkozni fog a mi bizottságunkra is. Nagyon fontos tehát, hogy az európai kulturális, turisztikai régiókat hozzuk létre, hiszen létezik az európai kulturális főváros. Lehetne európai kulturális régiókat is létrehozni, nem csak egy várost. Ha kiemelünk egy régiót, akkor természetesen a régión belül támogatni lehetne a vidéki gazdaságot is, és a vidéki turizmust. A falusi turizmus, az agrárturizmus, differenciált termékeket kínál, évszakonként eltérő termékeket kínálhatnának az érintett gazdák. A hagyományos turizmus a nyári időszakra összpontosít, de nagyon sok lehetőség van más évszakokban is, például részt venni az aratásban, vagy a szüreten. Tehát így új turisztikai kínálatot lehet garantálni, új ügyfeleket lehetne megcélozni, például a nyugdíjasokat. A nyugdíjasok vásárló ereje rendkívüli, gondolnunk kell erre is. Ez egy nagyon fontos stratégia, amely segítségével az új tagállamok számára is nyerhetünk új ügyfeleket, hiszen az új tagállamokon, tagállamokban is egyre több embernek viszonylag nagy a vásárló ereje. Van felesleges pénze, ha úgy tetszik. Nem csak kultúráról, műemlékekről van szó, az ember szeretné megismerni az adott ország minden arcát, minden aspektusát. Köszönöm szépen, Luis. Paulson asszonya szakbizottság alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy valóban vidéki, ritkán lakott területen élek, akkor a mi településünk, mint Luxemburg nagyhercegség, és tízezer lakosunk van ezen a településen. Vannak hegyeink, van síturizmusunk, és van 65 ezer szálláshelyünk, de gyakorlatilag csak téli időszakban használják. De azt látom, hogy az ilyen távolfekvő vidékeken az idegenforgalom ténylegesen képes munkahelyet teremteni, és ezt tovább is lehet fejleszteni. Ha itt együttműködünk, ha konzekvensen dolgozunk, akkor több a mezőgazdaság, több az erdészet, nagyobb az erdészet, és az idegenforgalom is. Azt gondolom, hogy a távoli területek idegenforgalma a mezőgazdaság összefüggésében vizsgálandó. Ott vannak a szigeteink, a hegyeink, a tengereink, északon a nagy láncolatok, és azt gondolom, hogy a különböző dolgokat egyszerűen össze kell kötni, meg kell nézni, hogy mi az, ami van. Vannak természetesen múzeumaink, kulturális emlékhelyeink, gyűjteményeink, és mindez hozzátartozik, és ez alkotja a kulturális örökségünket. Ez rendszerint persze a városokban van. Természetesen az európai lakosság 55%-a sűrűn lakott városi területeken él, és minél sűrűbben lakottak ezek a területek, annál nagyobb igény jelentkezik a természet iránt, a csend iránt, a természet nyugalma iránt. Ez mind erősödni fog tendenciaként, az igény erősödni fog, tehát ez egy nagyon jelentős potenciált jelent, ami a vidéki turizmust érinti, de szerintem ezt valamilyen összefüggésben kell vizsgálnunk, ez nagyon fontos a mezőgazdaság kisebb keretek között, akkor a kézműves, a régi, hagyományos körülmények közötti élelmiszertermelés is nagyon fontos, hogy ezek a távoli területek túl tudjanak élni. Ezt egységként kell látni, nem külön-külön részleteiben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pósznasszony. Most pedig megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen. A turisztikai politikával még csak az út elején tartunk, hiszen a Lisszaboni szerződés keretében ez egy közösségi kompetencia, és azt hiszem, hogy meg kellene fontolnunk, hogy minek van értelme uniós szinten, és minek nincs értelme uniós szinten. Azt hiszem, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem kell harmonizálni uniós szinten, a turizmus egy nagyon teritorium függő dolog, van kulturális turizmus, van hegyi turizmus, mindenféle turizmus létezik, amit csak akar az ember, és ezért, hogy most közös ajánlatokat dolgozunk ki, hát szerintem inkább a magánszolgáltatók hozzák létre a saját homepage az interneten, és ott ajánlják a szolgáltatásaikat. Nagyon sok ilyen szálloda létezik Európában, ahol egyszerűen már nem tudnak több embert fogadni. Tehát szerintem bele kellene gondolni, hogy egyetlen a piac mit akar, mit vár el. Most a vidéki turizmust illetően én egy olyan területről jövök, ahol ez a vidéki turizmus felhívja, felszívja a 6-7 et az ilyen turistáknak, vagy gazdaságokba látogatnak el. Itt néhány aspektust figyelembe kellene venni. A gazdálkodás nagyon fontos az egész turizmus szempontjából. Például a hegyekben, hogyha nem ápolt maga a látvány a vidék, akkor nem jön a turista oda. Tehát a tájkép nagyon fontos szerepet játszik. És számunkra is ez támogatonta, különösen a hegyvidékeken. Ez is egy olyan közjó, amiről gyakran beszélünk, és az első vagy a második pillárban, pillérben figyelembe kellene venni. A második kérdés az ajánlatok. Hogyha a mezőgazdaság hozzá akar járulni a turizmushoz, akkor ebből profitálnia is kell. És azt hiszem, hogy az előadó ezzel kapcsolatban mindent elmondott, hogy a gazdaságokba ellátogassanak a turisták, egyre több ilyen ajánlat van, és bele kell gondolni, hogy a második pillérben hogyan lehetne ezt a növekedő piacot támogatni. Nem sok növekvő piac van a mezőgazdaságban. Hogyan támogathatnánk ezt? Európában, nagyon sok régióban, ez nagyon fontos bevételi forrás lehetne a gazdálkodók számára. Köszönöm. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Dorf. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek önnel. Most pedig Nikulas úrnak adom meg a szót, illetve előtte még egy hozzászólnak. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ne haragudjon, hogyha cinikus vagyok, de valamikor Nagy-Britanniában nagyon szép volt a tájkép, amíg a turisták ellátogattak, hogy megnézzék a füvet, eget, tengert. Most, hogyha eljönnek, és a hegyek között vándorolnak, mit látnak? Szélmalom a szélmalom hátán. Ez egy új sport már Nagy-Britanniában, mi szerint a turbinák alatt összeszámolják, hogy hány elhullott madártetemet találnak, akiket eltaláltak a szélmalmok lapátjai. Ugyanez lehetne a napelemmel is egy játék. Hát hogyan lehetne leállítani, őt Nagy-Britanniában a tájképet elrontsák az ilyen gyári építmények. Köszönöm. Bene, abbiamo finito il dibattito, adesso... Eh, Köszönöm szépen, akkor lezárom ezt a vitát. Csak a bizottságnak. Lunas, Luas, Lunas úr, nem tudom a nevét. Elnézést, elfelejtettem a nevét. Nem, rendben. Köszönöm szépen. Oh, um, having gegen Nagyon szépen köszönöm, hogy a parlament végső véleményébe bevették a mi véleményeket is. Amennyire én tudom, a parlamentnek több szakbizottsága is dolgozik ezen a témán. Ami tisztelt Nikulescu úrat illeti, a közlemény a Lisszaboni szerződéssel szervesen összekapcsolódik. Először történik meg az, hogy az uniónak kompetenciája, hogy támogathassa a tagállami intézkedéseket a turisztika területén. Nem uniós kompetencia a turisztika, ezt mindenki tudja, ezért aztán a közleményben javasolt intézkedések kiegészítő jellegűek. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, a közlemény azt szeretné elérni, hogy az Európa 2020-as stratégiában a turizmus támogatásához is hozzájárulunk, és versenyképesebbé tegyük ezt az ágazatot. Ez egy nagyon fontos része ennek a közleménynek, és együtt jár a fenntarthatósággal és minőséggel. Már mondták, négy pillért jelöltünk ki a közleményben. Versenyképesség, fenntarthatóság, minőség és felelősségvállalás. Ezen kívül Európa láthatósága és az európai célpontok láthatósága nem azért, hogy egysíkúvá tegyük Európát, hanem hogy segítsük a tagállamokat, hogy jobban láthathassák a piaci különbségeket, és jobban el tudják adni a célpontokat, az európai célpontokat. Ezen kívül prioritás a jobb, együtt, a jobb együttműködés, mert a turizmus egy horizontális politika, És például a mezőgazdaságban hozott döntések nagyon is kihathatnak a turizmusra, csak úgy, mint a környezetvédelmi intézkedések. De még sok területet említhetnék. Ami a vidéki turizmust illeti, hát erről nem túl sok szó esik a közleményben, nem körvonalazottak az intézkedések, csak megemlíti őket a közlemény. Ezért az a célunk, hogy még egy dokumentumot állítunk össze, egy intézkedési tervet. Ezt jövő héten vitatjuk meg. Tulajdonképpen ezen a héten. 18-án és 19-én az Európai Turizmus Fórumon. Itt jelen lesznek a tagállamok és az ipar képviselői, az európai turizmus szakértői, csak úgy, mint a parlament néhány képviselője és szakbizottságjainak tagja. Ez az intézkedési terv részletesebb azt illetően, hogy hogyan akarunk együttműködni a tagállamokkal és az iparral. Néhány esetben jobban be kell illeszteni az általános politikákba, hiszen ez a kezdeti fázis. Hagyj említse meg a Kalipszó kezdeményezést, ez egy előkészítő intézkedés. Ezt a parlament fogadta el. 2011-ben az utolsó egyharmadába lép, és az a célja, hogy a szezonalitás által okozott problémákat legyőzzék, illetve megoldásokat kínáljanak ennek kiküszöbölésére. A vidék turizmus, ez lenne az egyik megoldás, nagyon fontos aspektus csak úgy, mint az, hogy a turisztikai ajánlatokat diversifikálni kellene. Egyeztettünk az Agri Főigazgatóság munkatársaival, és a jövőben is szeretnénk együttműködni velük. Annak érdekében, hogy koordinálhassuk a megvalósítást. Köszönöm. Grazie allora alla Commissione. Köszönöm szépen a bizottságnak, most pedig az alelnök úrnak, Nikolesz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hát nagyon szépen köszönöm minden kollégának, aki elmondta a véleményét. Köszönöm a bizottság hozzászólását is garantálhatom önöknek, hogy azt, amit önök mondtak, felírtam, és figyelembe fogom majd venni az önök megjegyzéseit a véleménytervezet véglegesítésénél. Ugyanez lesz majd a módosítókkal. Ha megengedik, akkor néhány megjegyzést tennék azzal kapcsolatban, amit Hoffman kolléga említett. Ami az európai hatásköröket illeti a turizmus területén. Jó-e az, hogy vannak ilyen hatásköreink? Nem tudom. Nos, hát itt a, az Agrárbizottságban a, azokról a potenciális lehetőségekről beszélünk, amelyel rendelkezik az agrár vagy agroturizmus, vidéki turizmus. Az Európai Unió nagyon sokat tett már, hiszen nagyon sok pénzügyi eszköz és alap van, amely finanszírozza a turisztikai programokat a vidéki területeken. Tehát nem teljesen új ez a dolog. Én remélem, hogy az ilyen program folytatódik, és köszönöm szépen nyitottságát a bizottságnak. Szükségünk van erre a nyitottságra, így tudjuk ezt a bizonyos turisztikai kampányt elindítani, rehabilitálni az európai turisztikai infrastruktúrákat. A turizmus alternatív, a vidéki falusi turizmus alternatív turizmus. Most azok, akik harmadik országból érkeznek, számukra érdekessé kell tenni ezt az alternatív falusi turizmust. Nagyon fontos, hogy reklámozni tudjuk, vonzóbbá tudjuk tenni a falusi turizmust. Az önök javaslatai nagyon is üdvözlendőek, kiváltképpen ami a vidéki táj megőrzésére vonatkozó ajánlásokat illeti. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseiket. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Nikolescu úr. Azt hiszem, hogy ezzel a mai ülésünket le is zárhatjuk. A következő ülésünk csütörtökön, november 18-án 14 órától kezdődik. Csolos biztos úr lesz a vendégünk. A 4Q1-es teremben találkozunk. Van még egy másik terem, ha a 4Q1-es nagyon megtelne, a 6Q2-es teremben is nyomon lehet követni az ülést. Csolos agrárbiztos, Csolos agrárbiztos úr lesz majd a vendégünk is, bemutatja a bizottság közleményét. 14 órakor csütörtökön, november 18-án. Megismételném, amit mondtam az elején, a módosítók benyújtási határ ideje Heusling kolléga jelentéséhez november 9 déli 12 óra volt a Heusling jelentéshez. Louis, tessék! Csak a hetes ponttal kapcsolatban, hogy az egyéb pontokhoz szerettem volna valamit mondani, ugye ott tartunk az egyebeknél. Szerettem volna az önök figyelmét felhívni a Csolos biztos úrral tartandó ülésre, aki ismerteti a KAP reforma kapcsolatos közleményét. Több kolléga közölte már velünk azt, hogy meghívták, meghívtak különböző mezőgazdasági termelő szövetkezeteket országaikból erre az ülésre. És azt hiszem, hogy tele van már a terem, a 4Q1-es. És ugye van egy második terem, ahol csak halljuk, de nem látjuk az ülést. Nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy vizuálisan és nyomon kövessük a, az ülést. Nem tudom, hogy miért nem lehet ezt a nagy ülést a plenáris ülésteremben megtartani. Ez az Agrárbizottságunk számára valóban a helyes helyszín lenne. Hiszen nagyon sok ember jön a civil társadalom részéről, civil szervezetektől, szövetségektől, egyesületektől. Ez egy nagyon fontos meghallgatás lesz, egy nagyon fontos ülés. A legnagyobb termet kellene igénybe vennünk. Elnök, hát ez egy fantasztikus ötlet persze, amit Louis elővezetett, mármint, hogy ezt az ülést a plenáris ülésteremben tartsuk meg. A titkárság erre törekedett, amikor szóba került ez a lehetőség, de sajnos eddig nem üdvözölték kérésünket, nagy lelkesedéssel az illetékesek, lehet, hogy egy kis nyomást kellene gyakorolni, mert minden kérésünket visszautasítottak eddig. Szerintem nagyon nagy érdeklődés fogja majd övezni ezt az ülést. Ha plenáris ülésteremben tarthatnánk meg az ülést, akkor persze sokkal jobb lenne. Köszönöm szépen Capula Santos kolléga, még egy napi rendi pont a kapcsolatban, Elves úr, támogatni szeretném. Én jó magam is meghívtam 16 termelő szövegkezetet, szervezetet országomból, és mindannyian el akarnak jönni csütörtökön. Valóban elegendő helyre van szükség. Így tudjuk az ülést rendesen megtartani. Elnök. Grazie, onorevole Alves. A questo punto se... Köszönöm Alves úrnak. Még egyszer az összes frakciónak szólnak a szavaim. Hogyha meg tudják mondani, hogy hány vendéget hívtak meg nagyjából, akkor esetleg összeszámoljuk ezt, és ez akár indokul is szolgálhat arra, hogy a plenáris termet megkapjuk hogyha a koordinátorok egyetértenek, akkor két perces rövid szünet következik, ezt követően pedig azonnal megkezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm ezzel a szakbizottság ülését, berekeztem.